Friends, uh, guests and... Uh, kedves barátaim, kedves vendégek, kedves uh, képviselők! Szeretnénk megkezdeni az ülést. Kérem, hogy csendesedjenek el. Szeretnénk megkezdeni a mai ülésünket. Köszönöm szépen. Engedjék meg, hogy üdvözöljem Önöket. Úgy lett látom, úgy látom, hogy van némi technikai problémánk, de ez most kezd megoldódni, úgyhogy üdvözlök mindenkit, a Nemzeti Parlamentek képviselőjét, az a parlamentközi bizottsági ülésen, amelyet a Foglalkoztatási Bizottság szervezett, és üdvözlöm a szakbizottságunk rendes tagjait, illetve az Európai Parlament képviselőit. A Parlament Közébizottsági ülést két részre osztottuk. Az első a foglalkoztatási és szociális indikátorokkal, az erre vonatkozó scoreboarddal vonatkozik a mikro egyensúlyhiányok, makroegyensúlyhiányok eljárásban, az ifjúsági munkanélküliség témájában, a második ülés pedig a bizottsági beruházási csomag hatása a munkahelyteremtésre ez a téma, hogyha szeretnének részt venni ebben az eszmecserében, és én ebben reménykedem, akkor kérem, hogy eh, keresenek eh, egy eh, ilyen sárga formanyomtatványt a szociális indikátorokkal kapcsolatos vitában, hogyha szólni szeretnének. A zöld pedig arra szolgál, hogy a második részben a beruházási csomaggal kapcsolatos témában megszólaljanak. Szeretnénk, hogyha a felszólalóknak egy egészséges eh, halmazát tudnánk létrehozni, vagyis kiegyensúlyozott lenne a felszólalások sora. Egy kicsit megcsúsztunk. Az a javaslatom, hogy azonnal kezdjünk is bele a munkába. Néhány szót szeretnék még szólni bevezetőként, eh, az első témánk bevezetőjeként a e, szociális e, mutatószámok e, táblájával kapcsolatosan. Mindannyiunk számára nagyon fontos a szociális dimenziót ugyanolyan súlyjal figyelembe venni, mint a makroökonomiai, makrogazdasági politikák más tényezőit. Ez nagyon lényeges számunkra, különösen a Foglalkoztatási Bizottság szemszögéből. Svédországban, hazámban általában azt szoktuk mondani, hogy tudnia kell a jobb kéznek, hogy mit csinál a bal. Gondolom, hogy minden országban van egy hasonló mondás. Ennek az a célja, hogy elérjük a lehető leg, legjobb eredményeket és eltekintést kapjunk a kérdésről. Nem lehet, hogy folyamatosan a méltányosság javításáról beszéljünk a belső piacon, miközben olyan javaslatokat teszünk, amelyek ténylegesen a szociális dömpinget erősítik a munkaerőpiacon, vagy a, az adóelkerülést, a méltánytalan versenyt. Nem lehet az, hogy egyik nap olyan intézkedésekről beszélünk, mint hogy mint a nyugdíj korhatárnak a meghosszabbítása, miközben nem tudjuk azt biztosítani, hogy valóban ilyen hosszú ideig munkában maradjanak az emberek. Az oktatás fejlesztése, a készségek fejlesztése nagyon fontos és szükséges, de ez nem lesz hathatós, hogyha ugyanakkor nem tudunk a keresleten is fejleszteni, vagy javítani. Az ifjúsági munkanélküliség nem csak a készségekkel kapcsolatos, vagy ezeknek a nem megfelelő voltával, hanem az új megfelelő munkahelyek hiánya okozza. Olyan munkahelyekről beszélek, amelyek nem csak a túlélésre jók, vagy nagyon bizonytalan munkahelyek, hanem méltányos munkát biztosítanak. Figyelembe kell venni a munkahelyi biztonság egészség kérdéseit is. Ez nem sérül, sérülhet a rugalmasság érdekében, ez csak a e, bizonytalan e, munkahelyeket e, szaporítaná, és azt, hogy bizonytalan szerződésekkel, rossz munkakörülmények között dolgoznának a munkavállalók. Nem, nem versenyezhetünk így a világ más térségeivel, a fizetések leszorításával nem tudunk versenyezni, illetve a munkakörülmények rontásával sem, hogyha Kínával, Indiával kell versenyeznünk. Nagyon sok fiatal számára lehetetlenné válik az önálló élet megkezdése, hiszen eh, mivel nincsen állandó munkaszerződésük, nem tudnak eh, lakásbéreti szerződést aláírni, vagy saját eh, telefon előfizetést, fenntartani, nem tudják elhagyni a szülői házat, és ez is rossz helyzetbe hozza őket a munkaerőpiacon. A fenntartható, hosszú távú növekedés érdekében az egyenlőtlenségeket csökkenteni kell. Ez meglehetősen magától értetődő a foglalkoztatás és szociális témákkal foglalkozó szakbizottságokban, nemzeti szinten és az Európai Parlamentben is, hogy ezeket a témákat szívünkön viseljük. Bizonyos országok ma nagyon nagy egyenlőtlenségekkel küzdenek, az 1920-as évek óta talán a legnagyobb társadalmi egyenlőtlenségek jelentek meg bizonyára, ismerik az Oxfam felmérését, hogy a leggazdagabb egy százaléknak az összevont vagyona nem sokára több lesz, mint a maradék 99%-é. Ez olyas valami, amivel foglalkoznunk kell, ami nagyon beszédes, és arra mutat rá, hogy milyen fontos feladatok állnak még előttünk. Együttműködésre van szükség, koncentrálásra, koncentrációra, és átfogó foglalkoztatási stratégiára. Nem engedhetjük meg, hogy munkanélkülséggel kezdjék a fiatalok felnőtt életüket. Ehhez össze összehangolt lépésekre van szükség a munkaerőpiacon és a gazdaság irányításában is, és pontosan erről szól a mai ülésünk. Nem csak gazdasági kérdésekről beszélünk, a szociális napirend és a szociális erőfeszítések is ebbe a körbe tartoznak. Mindezek nyomán úgy gondolom, hogy most megkezdhetjük a téma vitáját. Elsőként Maria Martínez asszonynak adom meg a szót, aki a bizottság, az államháztartási bizottság képviselője a spanyol parlamentben. Tessék, spanyolul is elmondhatja a felszólalását. Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy megoszthatom önökkel tapasztalataimat Spanyolországból, különösen a foglalkoztatás területén. Önök is tudják, hogy a munkanélküliség Spanyolország számára nagyon nagy probléma. Az elmúlt három évben a legtöbb munkahely nálunk szűnt meg Európában. Az elmúlt három év trendje folytatódik, és ezért a legfontosabb kihívás a gazdaság számára ez a probléma elkötelezettséget vállaltunk az államháztartás egyensúlyba hozására, illetve hogy a pénzügyi rendszerünket megreformáljuk a versenyképesség és a növekedés érdekében, ez nagyon lényeges. Ennek az alapja a munkahelyteremtés. Ahogyan látjuk, az elmúlt három évben Spanyolországban egyre súlyosbodott a válság, a spanyol társadalom erőfészítései ellenére nem sikerült még meggyorsítani a növekedést és a munkahelyteremtést. Ma a növekedés és a foglalkoztatás elkezdett növekedni, és úgy látszik, hogy e, stabil növekedő pályára fog állni. 2014-ben 250 ezer re csökkent a munkanélküliek száma. Egy olyan rendszert sikerült létrehozni, amely eh, három millió eh, biztosított elvesztése után kb. 700 ezret eh, sikerült visszaállítani a biztosítási rendszerbe. A növekedés érdekében a munkahelyek létrehozása nagyon lényeges. Még mindig 1% alatt van a gazdasági növekedés, ez nagyon törékeny növekedés, de annak köszönhető, hogy strukturális reformokat sikerült kialakítani, különösen a munkaerőpiacon, miután nagyon sok munkahely szűnt meg, sikerült javítani a munkaerőpiacon a rugalmasságot, ennek az eredménye ez. A munkahelyteremtés különösen a fiatalok körében lényeges. Nem lehet megengedni ezt az ifjúsági munkanélküliség magas mértékét, az iskola elhagyás magas mértékét, nagyon súlyos probléma, hogy több mint 80%-a a szerződéseknek nem határozatlan idejű. A fiatalok nagy része nagy, nem, sem nem dolgozik, sem nem a tanulmányait folytatja. Ezen a helyzeten fordítani kell, hiszen ez társadalmi kerekesztéshez vezet olyan tényleges intézkedésekre van szükség, mint amilyet 2013. februárjában indítottunk el, csak nem száz különböző intézkedést tartalmaz ez a fiatalok foglalkoztatása érdekében, és a cél az, hogy a fiatalok határozatlan idejű munkavállalási szerződést kapjanak. Majdnem 400 ezer fiatal nak sikerült ezzel a stratégiával segíteni. Különösen a 25 évnél fiatalabb munkavállalók számára sikerült majdnem 25%-kal bővíteni ezeknek az határozatlan idejű munkaszerződéseknek a számát. Az ifjúsági garanciának a nemzeti rendszerét hoztuk létre, amely ugyanazt a célt szolgálja, mint amelyet az Európai Unió hasonló programja tűzött maga elé. Nagyon fontos, hogy határozott lépéseket tegyünk, minden tagállam részéről fontos ez, de az európai intézmények részéről is. Hiszen ebből multiplikátor hatás jöhet létre a megfelelő nemzeti politikák, és az Európai Unió kezdeményezései ilyen hatást válthatnak ki. Nagyon fontos, hogy az ifjúsági munkanélküliség ellen a különböző források hadrendbeállításával küzdjünk, és ebben nagyon fontos szerepet kap az ifjúsági garancia program. Spanyolországban 2015-ben már egy kicsit jobb kilátásokkal indultunk ebben a munkában, de nem akarjuk, hogy ennek az előrelépésnek szociális ára legyen, a szociális rendszer csorbulása legyen az ára. 2015-ben a legkiszolgáltatottabb személyekre összpontosít a spanyol kormány politikája. Két példát is mondok erre. A költségvetési politikában ebben a hónapban költségvetési reformot alakítunk ki, indítunk el, amely két év alatt 9 milliárd eurót mozgósít. A cél, hogy a fellendülést meg tudjuk tartani, és megalapozottabb legyen a jóléti ellátások megtartásával. Nagyon fontos, hogy stimuláljuk a gazdaságot. Ez a reform szociális védelmi elemeket is tartalmaz a kiszolgáltatott családok számára, különösen az olyan családok esetében, akik fogyatékkal élő családtagot nevelnek. Nagyon fontos, hogy a költségvetési politika nem csak lökést adhat a gazdaságnak, hanem az a szociális kohéziót is erősítheti. A második példám egy stratégiai terv amelyel szeretnénk ösztönözni a foglalkoztatást, a, megcélozva a tartós munkanélkülieket. Ez bizonyos körökben akár 60%-ra is emelkedhet Spanyolországban ez a szám. számukra jelent legnagyobb nehézséget a munkaerőpiacra való visszatérés. Személyes segítséget kívánunk nyújtani a munkanélkülieknek, illetve egy havi 425 eurós segélyt is kapnak. Végül pedig nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a jóléti államnak az alapja a stabil foglalkoztatás ezért kétségtelen, hogy sok dolgunk van még, de a jó út az, amivel közelebb kerülünk a célhoz, és Spanyolországban most úgy gondoljuk, hogy ezen az úton járunk. Folytatni kell ezeket az intézkedéseket, megfelelő stabilitás megteremtésével. Véleményem szerint a stabilitás a kulcsa a jólét és a foglalkoztatás megteremtésének. Köszönöm. Thank you. I'll now give the floor. Köszönöm. Most pedig két percre megadom a szót különböző hozzászólóknak. Csobor Katalinnak először, Magyar, nem, Magyarország gyűlés részéről, tessék tisztelt eh, elnök asszony kedves kollégák eh, köszönöm a szót és az európai ügyek bizottságának tagjaként veszek részt. Eh, szeretném elmondani hogy a bizottságunk igazodott az európai szemeszter menetrendjéhez és több ülést is tartott mivel fontosnak tartjuk ugyangy az eu two thousand and twenty as stratégiának a felülvizsgálatát is szeretném eh, elmondani hogy hazánk üdvözli mindazon uniós törekvéseket melyek célja a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés elősegtése valamint a csökkenő beruházási tendenciák megfordtása. további lényeges elem hogy a beruházási terv kiemelten kezeli a kkv k jobb hozzáférését a beruházást elősegtő forrásokhoz ami számottevő jelentőséggel br a magyar gazdaság munkahelyteremtő képességének javulása szempontjából. meglátásunk szerint fontos hogy a kohéziós politika terén biztostott összegek ne kerüljenek átcsoportostásra a beruházási terv finanszrozására létrehozott alapba emellett azon álláspontot képviseljük mely szerint a már meglévő közösségi forrásokból finanszrozni tervezett eh, projektek ne kapjanak más tpusú finanszrozási struktúrát a beruházási terv eh, intézkedésein keresztül a forráselosztás vonatkozásában végül a földrajzi kiegyenltettség alapelvét tartom meghatározónak és köszönöm a szót. Thank you. I'll give the floor to uh, Mr. Lobos. Köszönöm szépen. Lobos Blaha úr következik a szlovák uh, parlamenttől. Thank you very much. Thank you. Uh, I was very interested in... Köszönöm. Az elnökasszony szavai felkeltették a figyelmemet. A prekaritással foglalkozott és annak elterjedtségével. Például Szlovákiában a bolti eladók és eladó segédek eddigi minimál juttatásai gyakorlatilag megtűntek és megszűntek, és más jellegű, elsősorban vállalkozási jellegű formában foglalkozzák, foglalkoztatják őket. Ez azért történik így, mert így a munkáltatónak nem kell fizetnie a TB és egyéb költségeket. Ez senkinek nem jó, kivéve a vállalkozónak. Mi szeretnénk a törvényeket megváltoztatni, hogy ez ne legyen lehetséges, mert ez valójában a joggal való visszaélés. Emellett ott van még a szociális dömping problémája. Szlovákiát és más keleti tagállamokat szociális dömpinggel vádolják nyugaton paradoxon, ugyanakkor eh, az, ott van az a paradoxon, miszerint eh, amikor megpróbáljuk eh, megváltoztatni mindezt, akkor ugyanezek a nyugati nyugati nagykövetek szólalnak fel saját vállalataik vélt érdekeinek védelmében. Ez alapvetően tehát szintén egy Európai Uniós probléma. Thank you. Uh, I... Köszönöm. Most pedig megadom a szót Andrei Hunkó úrnak Bundestag részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, német vagyok, és a baloldalt képviselem ott, a Linke pártot, az ellenzéket. Most a scoreboarding témájáról beszélünk, az eredménytáblák témájáról a költségvetésről, ezen új eszközök mérlegét vonjuk meg, és azt hiszem, hogy ha megnézzük az Európai Unió eszközeit, akkor egy egyensúlytalanságot látunk. Egyrésztről a fiskális politikai eszközöket láthatjuk, mint a fiskálpaktot, vagy a six-packet, vagy a two-packet, viszonylag kevés gazdaságpolitikai eszközünk van és koordinációnk és egészen kevés szociálpolitikai eszköz van európai szinten. Ezt a scoreboardingot azért vezették be, hogy van egy, legyen egy bizonyos kiegyenlítődés, de azt hiszem, hogy ez nem elégséges, mint eszköz. Itt mutatókról van szó ebben a scoreboardban, de az okokat nem írják le, ezeket nem vizsgálják, és nincs automatizált mechanizmus, hogy az egyensúlytalanságokat meg lehessen szüntetni, mint ahogyan fiskális politikai szinten van megfelelő eszközökkel. Azt hiszem ez egy nagy probléma. Hogyha megnézzük a Dél-Európát, ez is felvetődött, a spanyol helyzet, a fiatalok munkanélkülisége meghaladja az 50%-ot, ugyanaz a helyzet Görögországban, akkor láthatjuk, hogy megvannak a reakciók ezekből az országokban, például a görög választások is megmutatják, vagy a spanyol belpolitikai helyzet, hogy ezek az eszközök nem, ele, nem, nem elégségesek. Az tehát a cél, hogy európai szinten a szociális dimenziót is megerősítsék, oly módon, hogyha a szociális jogok sérülnek, a scoreboarding esetében problémák lépnek fel, akkor közvetlenül lehessen reagálni ezekre a problémákra, és ne csak egyszerűen tudomásul vegyük ezeket. Köszönöm. Thank you. Now I'll give the floor to the Köszönöm. Köszönöm szépen. Most az Európai Parlament részéről szeretném Javier López úrnak megadni a szót, aki egyébként Spanyolország képviselője. Köszönöm szépen. Szeretnék szólni a Spanyolországgal kapcsolatos beszámolóval kapcsolatosan. Lehet, hogy más és más országban élünk. Én egy olyan országban élek, akkor 24% a munkanélküliség, 50% fölötti az ifjúsági munkanélküliség, és ahol az elmúlt években munka erőpiaci reformot hajtottak végre, de ez a szociális szereplők, a szakszervezetek legnagyobb tiltakozása közepette zajlott. Az előzőben 54, 54 nap volt az átlagos időtartalma a munkaszerződéseknek, úgyhogy igazából nem azért jöttem, hogy önt kritizáljam, vagy a kormányt, de szerintem megoldásokat kell találnunk. A megoldások nem találhatóak meg, hogyha elbizakodottak vagyunk, és egy ilyen szociális realitás közepette ön beszél a legkiszolgáltatottabbakról, hogy mennyit segítettek nekik óriási hiteleket nyögnek az állampolgárok, jelzálók hiteleket Spanyolországban, és ezért ezt fontosnak tartom megemlíteni. Nagyon fontos, hogy szembenézzünk a problémákkal, és a gazdasági fellendülést úgy lássuk, ahogyan a valóság azt mutatja, tehát, hogy a valós GDP növekedést vegyük figyelembe, ami még azért nem jelent meg a munkaerőpiacon, a munkahelyek növekedésében. Legalábbis a munkaegyi világszervezet arról beszél, hogy 2019-ben is még 21% lesz a munkanélküliség, Nagyon fontos, hogy ez az egyenlőtlenség enyhüljön, ez óriási kihívás. Hiszen ez érinti a szociális szerződés, a társadalmi szerződés elemeit, amelyet Európában feltételezünk, és így a hatalom és a politika között gyakorlatilag egyre nagyobb a távolság, és ebben nagy felelőssége van a politikai pártoknak. Köszönöm szépen. Most már csak az Európai Parlament képviselői szerepelnek a listámon, ezért eh, kérem az a nemzeti parlamentek képviselőit, hogyha szólni szeretnének, akkor kérem, nyugodtan kérjenek szót. Most eh, Tiziana Bégin asszonynak adom meg a szót, az Európai Parlament képviselője, önél a szó két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, egy kicsit ott folytatnám, ahol az utóbbi két kollégám abbajta, főleg a Bundestagbeli német kolléga, hogy felhívjam a figyelmet a mutatók, az indikátorok kérdésére. Egy ideje a bizottság javasolta, hogy erősítsük meg a szociális dimenziót a gazdaság és monetáris unión belül, és itt a makrogazdasági egyensúlytalansági folyamatba a szociális indikátorokat is vegyük be. Itt az egyenlőtlenség és a szegénység kockázata is szerepel az indikátorok között. Nagyon hasznosak ezek a jelenlegi országhelyzetkép lefestésére, de nagyon kevés a befolyásuk a makrogazdasági döntések esetében a kormányok részéről hiszen nem sikerül megfordítani a helyzetet, és nem sikerül hosszú távú politikai döntéseket hozni ezek alapján. Tehát inkább egy helyzetképről van szó, a jelenlegi helyzetről, ahelyett, hogy előrejelzést tennének lehetővé ezek az indikátorok. Azt hiszem, hogy hasznosabb lenne más indikátorok dolgokkal dolgozni, például a képzéshez való hozzáférés, a bérkülönbségek a nők és a férfiak között, a szegénység ráta a már dolgozó népesség körében vagy azon kiadások trendje, amelyet az adott állam a szociális kiadásokra kíván szenni. Ezek az indikátorok sokkal jobb elemzést nyújtanának, és a beavatkozás területeit ki tudnák jelölni. A fiatalok munkanélküliségi rátáját illetően ez szerepel a kiegészítő indikátorok között a jelenlegi bizottsági scoreboardban, de itt figyelembe kellene venni azt, hogy mennyiben férnek hozzá a fiatalok a felsőoktatáshoz, az iskola elhagyás, a, a nítek, a képzésben részt nem vevő fiatalok aránya, tehát azt hiszem, hogy jó lenne egy olyan Európát létrehozni, amely a túlzott deficit helyett inkább figyel arra, hogy a magas munkanélküliség vagy a nagyon erős egyensúlytalanságok, különbségek esetében is beavatkozik. Tehát Európa ne legyen csupán egy gazdasági unió vagy szabadkereskedelmi övezet, mi azt gondoljuk, hogy a polgárok a szociális előrelépést és a gazdasági virágzást, valamint a teljes körű foglalkoztatottságot várják. Köszönöm. Uh, Köszönöm, most pedig Kirikotra Kokomának adom meg a szót. Aki a ciprusi nemzeti parlament képviselője, ha jól tudom, ugye? Igen. Köszönöm. Köszönöm. Szeretnék eh, az Oxfam jelentés által az Oxfam jelentés témájához hozzászólni, amit ő, amire ön célzott elnök asszony. Mivel ön is utalt erre, érdemes ezt felhasználni akkor, amikor elemezzük a különböző intézkedéseket, mert azok az intézkedések, amelyeket eddig megtettünk, azok eddig nem járultak hozzá problémáink megoldásához. Nem is fogom most idézni ezt a jelentést, az adatok elég közismertek. Tényleg döbbenetes, hogy a milliárdosok egyre gazdagabbak, másfelől viszont egyre többen vannak az éhezők. Tehát valójában a milliárdosok, még a gazdagok táborán belül is egyre gazdagabbak, mert még a millió mosokhoz képest is gazdagodnak. Ez, ezért azonban nem fáj a szívünk különösebben, de mindenképpen ez is egy trendet mutat. Látjuk tehát ezeket az értékeléseket, jelentéseket, és nekünk is vannak mindenfajta növekedési stratégiáink. Ott voltak a gazdasági intézkedéscsomagok, a hatos csomag, illetve a kettes csomag és azt látjuk, hogy a probléma nem szűnt meg. Először is a munkanélküliséggel kellene valamit kezdeni. Itt olyan politikák lennének alkalmazhatóak, mint az élethossziglani tanulás, azonban jelenlegi formájukban valójában a fiatalok foglalkoztatottságának színvonala romlik, tehát a, még amikor foglalkoztatottak, akkor is a kiszolgáltatottságuk nő. A legtöbb országban látjuk, hogy komoly probléma a munkanélküliség. Nagyon eltérnek ugyan a munkanélküliségi adatok Európa különböző országai között, de azért minden országban jelentős problémáról van szó. Ami a képzési programokat illeti, itt azt látjuk, hogy a fizetések gyakran csökkennek. Látjuk azt is, hogy megnőtt a kilakoltatások száma. Cipruson ehhez még hozzájön az a külön probléma, hogy sokaknak a Törökország által megszállt területeken vannak ingatlanjai. Figureido portugál kollégának adom meg most a szót, mondja az elnök. Portugáliát képviseli itt az Európai Parlamentben. Köszönöm, elnök asszony. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy Portugália rendkívül fájdalmas időszakot él át, nagy erőfeszítéseket tesz. A portugálok szándéka révén, eltökéltsége révén olyan indikátorok jöttek létre, amelyek már reményt keltőek. Nagyon sok reformot hajtottunk végre, például a munkaügyi reformot, amely új munkahelyek teremtését teszi lehetővé. 3,4%-os a munkanélküliség, tehát 2 millió személy van munkanélkül többek között. 2000-től kezdődően megkezdődött, megkezdődtek már a kiigazítások Portugáliában. Végrehajtottuk a kiigazítási, a korrekciós folyamatot, és megpróbáltunk egy szociális vészhelyzeti programot létrehozni, hogy senki ne szenvedjen hátrányt. Ami a foglalkoztatáspolitikát illeti, megpróbáltuk a foglalkoztatási mutatókat javítani, de a fiatalok munkanélkülisége ellen erősebb fellépésre van szükség aztán a középvezető képesítését is jobban figyelembe kell venni, és mindez új munkahelyek teremtését is lehetővé teszi. Köszönöm. I give the floor to... Köszönöm szépen. Meislovásznak adom meg a szót a Litván Nemzeti Parlament képviseletében. Köszönöm szépen, és jó napot kívánok mindenkinek, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy felszólalhatok a mai napon. Nagyon sok stratégiát, koncepciót dolgoztunk már ki, és eredményeket is fel tudunk mutatni. Ugyanakkor nagyon lassan érkeznek ezek az eredmények, és az EU átlagot még nem sikerült elérnünk. Ennek az erőforrás hiánya az egyik legfontosabb oka. Svédországban például a ráforítások 10 ezer 200 euróra rúgnak, ugyanez a mutatószám 11 ezer Dánia esetében, és 208 Litvánia esetében. Az átlag nyugdíj 200 euró körül van Litvániában, más országokban több ezer euróra rúg. Milyen, melyik Európáról beszélünk? Milyen szociális biztonságot célzunk meg? Amikor az Európai Unióhoz való csatlakozásról szavaztak az emberek, akkor a kohéziós irányelvben eh, az eh, negyed cikkek meghatározták a szociális kohéziós célokat. Ez az emberek jólétéhez kapcsolódik, ez alapvető jelentőségű. A szociális biztonság és eh, a szociális terület általánosságban nagyon fontos terület minden ország számára, a nemzeti biztonságról van itt szó. A szegénység különösen a kis országokban egyre inkább nő, a szociális kirekesztés is fokozódik, és ebből már lassan politikai kirekesztés lesz. Mit lehet ilyenkor tenni? Úgy gondolom, hogy meg kell határoznunk a minimális normákat az Európai Unión belül, az eh, szociális védelemre nézve, és ezeket kötelezővé kell tenni. Például, eh, ami a nyugdíjakat illeti, ezeket az Európai Parlament az európai szinten kell, hogy meghatározza, megszabja. Nagyon sok kérdést fel kellene emelni az Európai Unió szintjére, hiszen itt most nemzetbiztonsági kérdésről is szó van. Köszönöm szépen, Hayden kolléga Írországból, az Ír Nemzeti Parlament képviseletében két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon érdekesnek tartom az eddigi felszólalásokat a különböző európai országok részéről. Írországban hasonlóak a tapasztalataink. Az elmúlt két és fél évben sikerült előrelépést elérnünk az gazdasági növekedés területén, ami 5% körül, és 15-ről 10-re tudtuk visszaszorítani a munkanélküliséget, de Európa jövőjét nem lehet rossz minőségi munkahelyekre alapozni. Írországban is nehézséget jelent a bizonytalanság a munkaerőpiacon és a foglalkoztatás területén, különösen az úgynevezett nullaórás szab szerződések terjedésével. Ennek a kérdésnek a megoldása nagyon lényeges, és az Európai Unió számára is fontos feladat ez, hogy hozzájáruljanak az egyes országok a 2020-as stratégiához. Mi rámutattunk a rossz minőségű munkahelyek problémájára, minőségi célokat is ki kell tűzni a munkahelyek fenntarthatósága érdekében. Az Európai Unióban a foglalkoztatási szintek esetében ezt is figyelembe kell venni. Ön is említette elnök asszony a fiatalokkal kapcsolatosan, hogy van egy olyan forgatókönyv, amelyben azt látjuk, hogy eh, nagyon nehezen tudnak eh, biztonságos, eh, tartós lakhatáshoz jutni, illetve munkahelyhez a fiatalok. Ez általános nehézséget jelent a fiatalok számára. Hogyha egyre több fiatal van, akiknek bizonytalan a foglalkoztatása, ez nagy problémát fog jelenteni. Nagyon sok az olyan fiatal, aki nem is tanul, nem is dolgozik, ezt alulról felfelé építkezve kell megoldani, ezt a problémát a gyerekek oktatásával. Hangsúlyozni kell a korai gyerekkorban zajló oktatás fontosságát. Köszönöm. Steinruck. Köszönöm szépen, Jutta Steinruck, szakbizottságunk tagjait az Európai Parlamentben. Tessék. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Azt hiszem mindannyiunkat egyesít, hogy tudjuk, ha ki akarjuk vezetni Európát a válságból, és vissza akarjuk nyerni a polgárok Európába vetett bizalmát, akkor közösen kell fellépnünk európai szinten, ugyanúgy, mint a nemzeti parlamentek szintjén. Sokkal erősebben kell megfogalmaznunk szándékunkat és eljárásmódunkat. Az emberek szociális biztonságot akarnak, le akarják küzdeni a bér és szociális dömpinget, tehát nem arról van szó, hogy más embereket ki akarunk zárni a munkaerőpiacról, valamennyien együtt akarunk továbbfejlődni, munkahelyeket akarunk teremteni, főleg a fiatalok számára, de jó és fenntartható munkahelyeket, nem pedig bizonytalan munkakörülményeket eredményező szerződéseket. Tehát itt közös európai szintű cselekvésre van szükség. És ez a novemberben közzétett beszámoló azt azt mutatja, hogy az egyensúlytalanságok növekednek a tagállamokban. Ambiciózusabb növekedési politikára lenne szükség, hogy a munkahelyek számát növelni lehessen a sürgető probléma a foglalkoztatás és a szociális problémák ugyanolyan szintre helyezése mint a gazdaságpolitikai és pénzügypolitikai intézkedések. Itt elemezni kell az országok helyzetét, országspecifikus ajánlások beépítésére van szükség, és az európai szemeszter keretében mindezeket kötelezővé kell tenni. Természetesen bizonyos célokra is szükség van a munkanélküliség leküzdésére, és ezeket nem szabad szem elől veszíteni. Véleményem szerint mindig az indikátorok tovább fejlesztéséről kell vitáznunk, de itt most a fennálló eszközökkel is cselekednünk kell, mert azokkal is lehet egyes dolgokat elemezni, és a tagállamoknak lehet ajánlásokat továbbadni, hogyha valóban valamennyi szociális és foglalkoztatás politikai indikátort kihasználjuk a scoreboardon belül. A fennálló problémákat elemezni lehet ezek segítségével is, és előre lehet vinni a problémák megoldását. Tehát európai és nemzeti parlamenti képviselőknek együtt kell ezen dolgozniuk, mert csak közösen európai szinten oldhatóak meg a problémák. Thank you, Mr. Borg. Eh, Borg úr Máltáról, helyi parlamenti képviselő, mármint Máltán, mikrofon. Uh, can you please uh... Put the red button, so... Kérem, hogy kapcsolja be a mikrofont, mert különben nem halljuk. Köszönöm. Elnök asszony. Málta az unió legkisebb tagállama, ugyanakkor kismérete ellenére azt gondolom, hogy Málta sokat nyújthat, komoly szerepet játszhat az Európai Unióban, és hozzájárulhat ahhoz is, hogy az Európai Unió kilábaljon a gazdasági nehézségekből. Mi úgy gondoljuk, hogy az oktatáson át vezet az út a társadalmi befogadáshoz. Az oktatás adja azokat az eszközöket, amelyek révén a fiatal munkavállalók, eh, családok el tudják eh, tartani magukat. A Máltán az elmúlt tíz évben komoly szerkezeti átalakításokra került sor, már ami a gazdaság szerkezetét illeti. A munkaerőpiacot is át kellett szervezni, Eh, ez eh, a munkaerőpiac eh, komoly ipari teljesítményt is felmutat, gyárak, tömegtermelés is van Máltán, illetve ez volt jellemző korábban, most átálltunk modernebb iparágakra, például gyógyszeriparra, ezek hozzáadott értéket jelentenek. Amennyiben nem koncentrálnánk az oktatásra, akkor megnőne a veszélye annak, hogy ezekben az üzemekben nem lenne megfelelő munkaerő, illetve a szociális kirekesztés vagy társadalmi kirekesztés veszélye is megnőne azáltal, hogy a képzetlen munkaerő nem lenne versenyképes a KKV-kra szintén oda kell figyelnünk, fontosak ők a gazdaság szempontjából, és eh, szeretnénk a vállalkozó szellemet is előmozdítani, mert úgy gondoljuk, hogy eh, ez eh, kreativitást, függetlenséget eredményez, így lehet sikereket elérni a piacon. Az eurózóna, illetve az európai piac segített ebben az átalakításban, csak úgy, mint az európai források, amelyek lehetővé tették, hogy a munkaerőpiacon több pénzt költsünk el. A máltai kormány az elkövetkezendő hat évben, tehát 2020-ig, 2020 végéig e, ezt a munkát kívánja folytatni a versenyző piacon. Köszönöm az utolsó hozzászóló ebben az első fordulóban. Emilian Pavel, aki román képviselő az Európai Parlamentben. Köszönöm, elnök asszony. ugyanazon szavakkal kezdeném, mint amelyeket ön használt. Sajnálatos módon Európa nem tud konkurálni a kelet alacsony bérekkel, a jogszabályaink megfelelő munkaügyi sztenderdeket írnak elő, sok nyugati társadalom emiatt inkább kelet felé fordul, beleértve Romániát is, nem csupán azért, mert a munkaerő kevésbé drága nálunk, hanem mert bizonyos intézkedéseket követően bizonyos adóügyi könnyítéseket is alkalmazunk azon vállalatok szemére, amelyek Romániában telepednek meg. Nos, a bérek és az adók alacsonyak nálunk. López úr is említette, hogy ez csak növeli a szakadékot nyugat és kelet között. És az a benyomásunk, attól félünk, hogy Románia vagy más kelet-európai országok esetében, ahol ugye a munkaerő olcsóbb és a haszon a nyereség nagyobb. Azt hiszem azonban, hogy a magánszektornak mégiscsak meg kellene értenie, hogy a profit csökkentése egyes országoknak támogatást jelenthetne, vagy a munkavállalók számára, így a román munkavállalók nem hagyják majd el a jövőben országukat, hiszen a fiatalok szeretnének a saját országukban maradni, ott dolgozni. A statisztikák nem valós számokat mutatnak, sokkal több fiatal munkanélküli van, akit nem is regisztráltak, akik nem jelennek meg a statisztikákban, akik szüleiknél, nagyszüleiknél élnek, még akkor is, hogyha szeretnének függetlenek lenni és családot alapítani, de erre nem képesek szeretnének házat venni, ingatlant venni, de ez sem lehetséges. A fiatalok garanciája nagyon jó projekt, és büszke lehet rá az Európai Parlament, de a finanszírozása nem elégséges. Mindenképpen még kiegészítő forrásokra van szükség, hogy a fiatalok függetlenségét garantálni tudjuk. A tagállamoknak meg kellene könnyíteniük a fiatalok hozzáférését a közszolgálati ágazathoz, a köztisztviselői állásokhoz. A kezdőknek kellene állásokat felkínálni a nyugdíjasok felszabadulásai révén. Uh, uh, is Mr. Azóta jelentkezett még valaki. Mária Ruvo, Portugál Nemzeti Parlament. Tessék, megadom a szót másfél perc. Um, Köszönöm szépen. Úgy gondolom, még egyszer le kell szögeznünk, mennyire lényeges a szociális dimenzió megerősítése. Ami a statisztikákat illeti, ezekkel kapcsolatosan tudni kell, hogy nagyon sok munka nélküliség, nagyon nagy munkanélküliséggel nézünk szembe, és egyre fokozottabb ifjúsági munkanélküliséggel, és bizonytalan munkahelyekkel, ezek a tények. Ezzel minden hol találkozunk. Portugáliában 35% az ifjúsági munkanélküliség, és ez az elmúlt 13 hónapban bővült is, és a munkanélküliség bővülés elsősorban az ifjúsági munkanélküliség ebben nyilvánult meg. A Trojka megpróbál Portugáliában megszorító intézkedéseket tenni, és ezzel a szegénység problémája és a munkanélküliség problémája még inkább súlyosbodott. Talán a parlament, a bizottság, az európai intézmények olyan feltételeket kellene, hogy kialakítsanak, amelyek a szociális problémákra és megoldást keresnek. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Nagyon hatékony és nagyon érdekes vita áll mögöttünk. Nagyon érdekes megtudni más országok helyzetét, és másfél-két perces felszólásokból is nagyon sokat tanulhatunk. Ez minden esetre kiderült. Ezzel megkezdhetjük a második témánk tárgyalását, az Európai Stratégiai Beruházási Alap és az ifjúsági munkanélküliségi célkitűzések kérdésköre. Először is Edmond Vidblotnak adnám meg a szót, az ő a lengyel szenátus európai ügyekkel foglalkozó szakbizottságának elnöke. Tessék, mondja a bevezetőjét. Chair, thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Lengyelül szeretném folytatni a felszólalásomat. Kérem, hogy vegyék fel a fülhallgatókat. A jelenlegi gazdasági szociális helyzetben az Európai Unióban minden olyan kezdeményezés, amelynek célja a gazdaság élénkítése nemes lépés, nemes elképzelés, hiszen 25%-os az átlagos munkanélküliség, de az adott statisztikáktól függően 10-8 százalékos gazdasági visszaesésről beszélünk, ami azt jelenti, hogy a fiatalok esetében még mindig 20% a munkanélküliség, ez nagyon magas. Szeretnénk a szakképzési rendszerünket megreformálni, a fiatalokat mozgósítani, aktivizálni, az egyetemi oktatásra is vonatkozik ez, hogy inkább a természettudományos, nem pedig a humán tárgyak tanulmányozásába fogjanak. A lengyel kormány úgy gondolkodik, hogy ez az új megközelítés megfelel az éves növekedési felmérés megalapításainak is. Ezért mi örülünk ennek a stratégiai befektetési alapnak, szerintünk hasznos lesz, a stratégiai beruházásokra tud majd összpontosítani. Ebben a szakaszban úgy gondolom, hogy a kétségekre is figyelnünk kell, én ezzel fogok foglalkozni. Az első kétség, ami felmerül bennünk, az, hogy egy kérdése válaszolnunk kell. Ha van egy új programunk, vagy folytatunk egy régi programot, akkor jó elképzelés ez, indokolt vagy sem? Az a benyomásunk keletkezhet, hogyha az a program neve, hogy új kezdet, akkor nem építünk a múlt eredményeire. Nem vagyok benne biztos, hogy valós áttörése számíthatunk, és hogy ez valóban siker lesz. Nézzük csak meg a Lisszaboni stratégiát. Ez is egy jobb világot ígért, és sajnálatos módon nem volt kivitelezhető ez a terv, vagyis politikai akaratra van szükség. Ha politikai akarat nincsen, akkor sikerekre sem számíthatunk, vagy ha nincsen konszenzus a parlamentben vagy a tanácsban, akkor emiatt Elképzelhető, hogy a bizottság emiatt adta fel néhány tervét, amelyekről korábban szó volt. Szeretnénk a programon belül további forrásokat teremteni, egy új alapot hoztunk létre, és szeretnénk innovatív mechanizmusokat is felhasználni a garanciák formájában, hitelek formájában. De egy kérdést is feltettem ezzel kapcsolatosan. Úgy gondolom, hogy a tőkeáttételi mutató nagyon optimista. 21 milliárd eurót irányoztak elő, és 294 magán alapot hoznának ebből létre, vagyis óriási összegeket mozgósítanának a következő időszakokban. Szerintem ez egy túl optimista elképzelés, és ráadásul ezek kockázatosabb beruházási projektek. A magántőke mindig nagyon megfontoltan vág bele ilyen vállalkozásokba. A bizottság egy másik javaslatot is tett, egy 2012-es javaslatról van szó, ami a kötvényekről szól. Úgy gondolom, hogy a 15-szörös multiplikátor hatás feltételezése túlzottan optimista a Juncker tervben. Természetesen nagyon fontos, hogy tőkével megerősítsük ezt az alapot. Az alapra szükség van, mi így gondoljuk, de egészséges szabályok jogokkal kell ezt szabályozni. Célorientáltnak kell lennie, pontosan kell meghatározni azt, hogy mire van igazából szükség, különben nem lesz reális a terv. És eh, némi eh, tartalékra is szükség van a tagállamok eh, részéről többet hozzájárulásról. És még egy dolog, hogyha az európai stratégiai projektekről beszélünk, akkor nem sok marad a KKV-k számára, pedig ők teremtik a legtöbb munkahelyet. És ők határozzák meg egy adott gazdaságnak a vitalitását vagy sikerképességét. Az energiahálózatok, közlekedési, innovációs, szélesávú hozzáférési elképzelések, mindezek nagyon fontosak, de csak hosszú távon hozzák meg a hatásukat, és nagyon sokat kell várnunk arra, mire ez megtörténik. Mindez gondolkodni valónak szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen. Most Dominik úrnak adom meg a szót, aki az Ér Európai Ügyi Bizottságnak az elnöke. Köszönöm kollégák, és örülök annak, hogy hozzászólhatok ehhez a témához, amely a munkahelyteremtésről szól. A munkanélküliség és azon belül is a fiatalok munkanélkülisége a legsúlyosabb probléma jelenleg. 24 millióan munkanélküliek Európában, és a 25 év alatti munkanélküliek száma is 5 millió fölött van. Stagnálás köszönt ránk, hogyha eh, nem sikerül valamit csinálni ezzel a kérdéssel, éppen ezért én üdvözlöm Juncker elnöknek a kezdeményezését, illetve azt, hogy ilyen gyorsan megtette ezt a kezdeményezést eh, hivatalba lépése után egy hónapon belül. Örülök annak is, hogy eh, az eurozónának a perifériáján elhelyezkedő országok, ahol a befektetők több kockázatot vélnek felfedezni, prioritásokat fognak élvezni bizonyos vonatkozásban. Ez az olyan országok számára, mint Írország jó hír, hiszen ezeket ezeket az országokat különösen sújtja az európai ö, ö, krízis. 315 milliárd áll rendelkezésre, 240 milliárd ebből hosszú távú befektetés, 75 milliárd pedig KKV-kra van szánva. Eh, ahogy a máltai kollega is mondta, a KKV különösen fontosak, itt munkahelyteremtésről is szó van. Eh, Nyilván a tőkéhez jutás a KKV-k számára továbbra is probléma, tehát ez a terv ebből a szempontból nagyon jó. Ugyanakkor a csomag méretéről vannak bizonyos aggájaim véletével kapcsolatban. 2000 projektet nyújtottak be eddig, ami összesen 1200 milliárd euróra rúg, tehát itt valójában már is négyszer nagyobb összegnél járunk, tehát felmerül a kérdés, lesz-e elég pénz, Permas Berez és mások is is eh, ma délelőtt, eh, illetve tegnap is eh, a beruházási deficitről beszéltek, amely fennáll Európa és versenytársaink az Egyesült Államok és Kína között. Tehát a megoldás mindenképpen időt fog igényelni. Őszig ezek a pénzek nem állnak rendelkezésre, addig fel kell állítani a különböző struktúrákat, amelyek a pénz odaítéléséhez szükségesek. A beruházási bank fogja adni a pénzek egy komoly részét. A beruházási bank rendkívül óvatosan jár el általában, ez a híre, ehm, és ehm, sokan korábban arról beszéltek, hogy 15-szörös tőkeáttételi a eredményeket lehet át elérni ezekkel a pénzekkel, miközben olyan projektek finanszírozására is kérik az EIB-t, amelyeket általában nem hajlandó finanszírozni kockázatok miatt. Azzal egyetértünk, hogy hosszú távú beruházásokra szükség van, ugyanakkor ezt ki kell egyensúlyozni olyan beruházásokkal, amelyek most teremtenek munkahelyet, különösen a fiatalok számára. López úr Spanyolországból beszélt arról, hogy milyen súlyos hatása van a fiatalok munkanélküliségeinek a, a fiatalok életére, és ahogy elhangzott egy másik képviselőnőtől, ő azt mondta, hogy, hogy az egész életük gyakorlatilag egy, egy, egy generációt veszíthetünk el, miközben a szlovák kollega arról beszélt, hogy milyen súlyosan hátrányos szerződéseket kapnak a fiatalok, ráadásul eltérnek a férfiak és nők fizetései is, szó volt például a nullaórás órás szerződésekről is. A szociális jelzőszámokat is fel kell venni az Európa 2020-as stratégiába, ezt már, ebben már megállapodtunk. Jó lenne, hogyha ilyen szociális jelzőszámokat figyelembe vennénk ennél a programnál is. Nyomást kell gyakorolnunk a tagállamokra, hogy finanszírozni tudják ezeket a beruházásokat, mert tudjuk, hogy vannak olyan nagy tagállamok, amelyek egyébként tudnának beruházásokat indítani, akár nagy összegűeket is, de mégsem teszik, pedig az beindíthatná a gazdaságot. Vannak olyan országok másfelől, amelyeknek a eh, fiskális eh, szabályok értelmében meg van kötve a kezük, és nem tudnak beruházni. Tehát jó lenne, ha ezeket a beruházásokat kivennénk annak a megítélésnek a hatája alól, tehát nem számítana be a, ö, az államadóságba, illetve a ö, hiányba. E, ilyen javaslat el is hangzott egyébként. Nyilvánvalóan a beruházási terv sikere majd azon múlik, hogy sikerül-e munkahelyeket teremteni. A tervet tehát üdvözöljük. Van az az aggály, hogy túl kicsi, és hogy esetleg lassan indul be. A tagállamoknak hozzá kell járulniuk ezek a, ehhez a tervhez, plusz pénzeket kell találni erre, és mi nagyon jó irányítási szerkezetet kell kitalálnunk a jó megvalósulás érdekében, illetve a tőke áttétellel kell még, azt a kérdést kell még átgondolnunk oda kell hatnunk, hogy olyan intézkedések szülessenek, amelyek révén az új munkahelyek tényleg fenntarthatónak bizonyulnak, és jó minőségűek. Köszönöm. Köszönöm. Most pedig megadom a szót. Danuta a asszonynak, aki ennek a szakbizottságnak tagja, alelnöke, ugyanakkor raportőr az Európai Stratégiai Beruházási Alapról szóló jelentésnek ő a raportőr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ezután a két nagyon részletes beszámoló után talán egy kicsit általánosságban kellene szólni arról, hogy a parlamentben mi hogyan készülünk a rendelet végrehajtására. Én eh, a saját felszólalásomban eh, a Juncker javaslatnak a pozitív eh, szempontjait is szeretném felsorakoztatni. Az Európai Stratégiai Befektetési Beruházási Alap pot létrehozó dokumentum, olyan dokumentum, amely sok ezer európai számára jelent reményt. Arra nézve, hogy javulhat a helyzetük. Ez lehetőséget és felelősséget is jelent számunkra. A rendeletben meghatározott eszköz új motorja lehet a növekedésnek Európában. Mióta a válság megkezdődött, itt a parlamentben is és máshol is nagyon sok szor beszéltünk arról a reményünkről, hogy majd egy új eszköz új reményt ad a növekedésre. És már most látjuk nagyon egyértelműen, hogy ez a növekedés nem indult el, annak ellenére, hogy milyen súlya és fontossága van ennek a dokumentumnak, nem túl sok időt tudtunk leszentelni. Talán ez jó is egy bizonyos szempontból, hiszen gyakran bírálnak amiatt minket, hogy nagyon lassan dolgozunk már ami a fontos döntések meghozatalát illeti. Ugyanakkor nem csak mi itt a parlamentben vagyunk időszűkében, más intézményekre is igaz ez. Emlékeztetném önöket arra, ami már megtörtént, és ami nem sokára megtörténik a bizottság elnöke Jean-Claude Juncker július elején, tavaly július elején mutatta be beruházási tervét, decemberben fogadta el ezt a tanács, és a társ jogalkotóra március végéig bízta ennek a megerősítésének feladatát. Abban reménykedtünk, hogy minél hamarabb kialakul a, bizot, a e, kompromisszum a tagállamok támogatásával. A tárgyalások január 19-én már megkezdődtek, és április 1-ig legkésőbb a mély bizottságunknak is meg kell szavaznia állásfoglalását, vagyis egy hónapunk van körülbelül, hogy az álláspontunkat kialakítsuk itt a bizottságban. Ha csak valamilyen nagy változás nem történik, akkor remélhetőleg május végére készen áll a dokumentum, ami azt jelentené elvben, hogy az alap megkezdhetné munkáját júniusban. Ez egy nagyon gyors munkatempót jelent a jogszabályalkotásban. A Juncker úr által javasolt jogszabály nagyon sok pozitívumot tartalmaz. Három pillére támaszkodik a beruházási alap. Az első az új beruházások elindítása a következő években 350 milliárd euró mértékben. A második pillér a célzott kezdeményezések, amelyeknek a célja az, hogy ezek a források valóban a gazdaság valós céljait szolgálják. A harmadik pillér a szabályozási biztonság és a szabályozásban az előreláthatóság biztosítása. Ez tudja előidézni a kívánt multiplikátor hatást, hogyha több fél is bekapcsolódik ebbe az erőfeszítésbe a tagállamok, a beruházási bankok vagy a magánbefektetők. Az alap kialakításának módja biztosítja azt, hogy jól kerül elköltésre ez a pénz. Eddig is láttuk, hogy a rövid távú intézkedésekre fordított források nem igazán hoznak eredményt. A beruházási alap forrásait energiára és hálózati infrastruktúrára, illetve egyéb projektekre fordítják majd. Ezek a projektek a valós gazdaságban és arra elköltött pénzek lesznek. Ez nagyon lényeges. A projekteket az európai hozzáadott érték, a jövedelmezőség és az európai politikai céloknak való megfelelés alapján kell kiválasztani. A beruházások célja az, hogy fenntartható munkahelyeket teremtsenek, ugyanakkor a támogatást nem csak a határokon átnyúló projektekre kell korlátozni. Reménykedünk abban, hogy akár két és fél millió új munkahelyet is létre lehet így hozni. Most már tudjuk, hogy az európai intézmények és az európai állampolgárok több milliárd eurós megtakarítással rendelkeznek. Az Európai Bizottság és a Központi Bank felmérése alapján, vagyis ezek az összegek nem a projektek finanszírozására fordulnak még mindig eh, hitelességi vagy hitelválság van az eh, Európai Unióban. A beruházási alapnak pontosan az a célja, hogy ezt eh, a stagnálást megtörje. A tagállamok hozzájárulása az alaphoz nem szabad, hogy még további terhet jelentsen a költségvetések számára, vagyis ehhez még további egyeztetésre lesz szükség. Itt a parlamentben nekünk még mindig vannak kétségeink felől, hogy ez a feltételezett megtöbbszöröző multiplikátor hatás valóban jelentkezik-e. A gazdaságban a kis és középvállalkozásoknak kulcsfontosságú a szerepe, különösen a foglalkoztatásban, vagyis pontosan a kisvállalkozásoknak kellene a legnagyobb előnyét érveznie <clears throat> az alapnak. Nagy kérdés, hogy valóban sikerül-e ilyen szintű hatást kiváltani, illetve ezt a fajta megtöbbszöröző hatást elérni az alapon belül a Beruházási Bizottság választja majd ki a projekteket, remélhetőleg nem politikai alapon választják majd ki a projekteket, hanem az alapján, hogy melyek ígérik a legnagyobb eh, jövedelmet. A legnagyobb eh, kihívás a vezető testületnek az összeállítása, hiszen ez az a testület majd, amely az alapot irányítja. Úgy tűnik, hogy a gazdagabb tagállamok eh, vállalják ebben a legnagyobb szerepet, hiszen ők járulnak legnagyobb mértékben hozzá az alaphoz. Ez racionális döntés, de politikailag megkérdőjelezhető. Az alapból nagyon fontos, hogy a valós, a reál gazdaságnak a legfontosabb projektjeit eh, támogassuk, de a projektek kiválasztásának a kritériumai még mindig hiányoznak. Nagyon fontos, hogy az esetleges eh, beruházók, befektetők megismerhessék a projekteket. Köszönöm szépen! Nagyon sok érdekes információt hallottunk, és most hallgassuk meg a kétperces felszólalásokat. Először a Dán parlament egyik képviselőjét hallgatjuk meg, tessék két percben. Köszönöm, elnök asszony, szociáldemokratákat képviselő Dániában. Számunkra nagyon jó lehetőségek vannak ezen beruházási alap révén, tehát érdekes lesz megnézni, hogy milyen hatásai lesznek ennek, amint a projektek finanszírozásra kerülhetnek olyan projektek, mint például az Energia Európában, hogy a lehető leghatékonyabban megosszuk az energiát Európában. Aztán itt nagy volumenú beruházásokról van szó nemzetközi szinten, határokon átnyúló módon. Ilyen beruházások esetében tiszteletben kell tartani az egyes tagállamok jellemzőit, és el kell kerülni a szociális dömpinget. Remélem, hogy lesznek kritériumok az ilyen projektek esetében a személyzet képzése is nagyon fontos azon személyek esetében, akik részt vesznek az ilyen projektekben, a lehető legjobban be kell vonni a fiatalokat, amikor a projektek elfogadásra kerülnek. Amikor az energiáról szólunk, ez az egyik olyan terület, ahol be kell ruházni, és ahol a projekt csak előnyökkel járhat. Köszönöm. Szasz Kiorianszkesz kap most szót. Litván, Litván parlament. Köszönöm, elnök asszony. Rövid megjegyzésem lenne a munkaerő és azon belül is a fiatalok szabad mozgásáról. De most a munkaerő szabad mozgása az önmagában értéke. Mindenki számára jó-e? Az én hazám, Litvánia, ugyanis a fiatalok tömeges kiáramlását tapasztalja, és ennek következtében egy egyre kevésbé tartható társadalmi helyzet és szociális helyzet alakul ki. Mi fizettük az ő oktatásukat, és ők pedig ezt követően elmennek Litvániából azért, mert vonzák őket a gazdag országokban kapható magasabb fizetések. Tehát a mi GDP-nkből lettek kiképezve, mások GDP-jéhez fognak hozzájárulni felnőttként. Nálunk a szegénység iráta nem olyan magas Litvániában, viszont az öngyilkosság iráta magas. Tehát a GDP-t ezek a fiatalok külföldön termelik. Mégis el kell viselniük azt, hogy a fogadó országokban, és itt elsősorban Nagy-Britanniában gondolok, Nagy-Britanniára gondolok, őket hibáztatják a saját társadalmi problém, problémájukért, e, gyakorlatilag megaláztatásokban van részük. E, ez a mozgás e, a demográfiai problémáinkhoz hozzájárul, csökkenti gazdasági potenciálunkat, és növeli az előregedés hatását. A kérdés az, nem lenne ideje végre ezzel a problémával is foglalkozni, vagyis valamilyen módon kompenzálni az iskolázott fiatalok nagyarányú kiáramlását. Talán egyfajta kötelező kohéziós mechanizmusra lenne szükség, amely kiterjedne az egész Európai Unióra függetlenül attól, hogy az adott tagállam szegény vagy gazdag. Így lehetne talán ezt a problémát elemezni. Köszönöm. Most még egy lett képviselőnek adom meg a szót a lett parlamentből. Hölgyeim és uraim, jelenleg Európában azt látjuk, hogy a gazdasági eh, uniónak a eh, társadalmi aspektusai előtérbe kerülnek. Nem szabad elveszítenünk a politikai akaratot, és a beruházásokat végre kell hajtani. Meg kell találni az egyensúlyt a foglalkoztatási és gazdasági kérdések között. A lett elnökség erre különösen nagy figyelmet irányít. Fontos európai szinten megállapodni arról, hogy egy foglalkoztatási növekedés és beruházási csomag álljon össze, mert sokan reménykednek egy ilyenben. A befogadó jellegű növekedés az Európai Unióban eh, meg követeli egy intelligens beruházási program létrehozását. Minden tagállamnak joga van arra, hogy szükségletei szerint használja fel a forrásokat. Oda kell hatni, hogy a beruházások megvalósulása során új, jó minőségű munkahelyek teremtődjenek. Ez egyszerre jelenti a foglalkoztatási problémák eh, megoldását és a szegénység elleni fellépést. Egy fenntartható, felelősségteljes hozzáállásra van szükség. Különösen oda kell figyelnünk a kis és középvállalkozások megsegítésére, mert ők azok, akik legnagyobb mértékben hozzájárulnak a munkahelyek teremtéséhez. A célok elérése érdekében a társadalmi párbeszéd eszközeit is fel kell használni, meg kell nézni, hogy a gazdasági és pénzügyi unió területén hogyan lehet a szociális partnerekkel jobban együttműködni, és ki kell domborítani a szociális dimenziót. Önkormányzati szinten ezt végre kell hajtani, valamint a 2020-as stratégia irányításában is igaz ez a tagállami szintre és az Európai Uniós szintre is. Most pedig Mária Rodrigueznek adom meg a szót, portugál portugál képviselő, szociáldemokrata frakció alelnöke. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök, hogy azt láthatom, egyértelmű konszenzus alapul, alakul ki a résztvevők között, hogy világosan leszögezzük, szükség van a beruházási tervre, hogy jobb és több munkahely jöjjön létre, minőségi munkahelyek. És szükség van a beruházási tervre, hogy az európai növekedési foglalkoztatási, illetve a 2020-as stratégiának lehetőséget adjunk arra, hogy valóban működjön. Korábban erre nem volt valóban lehetőség ezeknek a megvalósítására. Először is azt kell biztosítani tehát, hogy a kiválasztási kritériumok során olyan projekteket eh, választanak ki, amelyek eh, elsősorban a foglalkoztatás eh, növelésére és a minőségi munkahelyekre összpontosítanak. A kritériumokat úgy kell kialakítani, hogy a stratégiai beruházási alapban hangsúly kerüljön a foglalkoztatásra és a minőségi munkahelyekre. Másodszor, nagyon sok kollégánk, és ebben egyetértek velük, agályának adott hangot az a multiplikátor hatás tekintetében. Úgy tűnik, hogy ez a hatás viszonylag gyenge, megvan a kockázata annak, hogy nem fog igazából működni ez az alap. Tudjuk, hogy a jó megsokszorozó hatásnak az az alapvető feltétele, hogy a tagállamok hozzájáruljanak az alaphoz. Ezzel kapcsolatosan vita zajlik, biztosítani kell, hogy a kormányaink valóban hozzájárulnak az alap működéséhez, de ehhez azt is biztosítani kell, hogy minden tagállam részt vehessen az alapban, és ez valóban előnyére szolgáljon. Eddig azért ez még nem bizonyosodott be teljes mértékben, az, hogy egy tagállam a túlzott hiányeljárásban részt vesz, az azt jelenti, hogy az adott tagállam nem kaphat, nem kaphat mentességet a társ finanszírozás tekintetében a stabilitás és növekedési paktum kapcsán, tehát ezen még javítani kell. Végül, de nem utolsó sorban, nagyon örülök, hogy mindannyian együtt vagyunk ma. Biztos vagyok abban, hogy erős együttműködésre van szükség az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek között, arra nézve, hogy ez a beruházási terv valóra váljon. A mi frakciónk egyértelműen egy feltételt fogalmazott meg Jean-Claude Juncker támogatására, nevezetesen, hogy létrejön egy beruházási terv. Köszönöm. Piotr Nemski következik a lengyel parlamentből. Köszönöm szépen. Lengyelül szeretném folytatni. A beruházási terv célja az európai gazdaság élénkítése. Az európai GDP növelés érdekében több termelésre van szükség. A kollég említette, hogy az egyik kéznek tudnia kell, hogy mit csinál a másik. Ami a termelés részesülését illeti az európai gazdaságban, ezt a klímavédelmi politika korlátozza. Ez egy többletadó, ami visszafogja a termelést, vagy legalábbis korlátozza annak kapacitását. Aztán van egy másik probléma, az, hogy milyen összegeket használnak fel a Juncker tervre, és úgy értelmeztem, hogy a már meglévő vagy végrehajtás alatt álló projektektől vonják el ezeket a forrásokat. Mi úgy érezzük Lengyelországban, hogy megvan az a kockázat, hogy a kohéziós alap vagy az európai alapok érdekei sérülnek. Ennek nem szabadna megtörténnie. A Juncker terv alapjait elfogadhatónak tartjuk, támogatjuk, de az egyes tagállamok sajátos szükségleteire kell összpontosítanunk. Különböző tervek foglalkoznak az adóharmonizálással, de nem veszik figyelembe az egyes tagállamok sajátosságait, és ez is hátrányos a beruházási lehetőségek, kapacitások tekintetében, és ezeket a beruházásokat célozza ösztönözni a Juncker, Juncker terv. Lengyelországban viszonylag alacsonyak a bérek, és eh, a minimálbér harmonizálása, amely a szakbizottság állásfoglalásában is szerepel, eh, szerintünk ez egy eltévesztett cél, eh, ez egy tagállami hatáskör kell, hogy maradjon. Gabrielle Creto, a Román Nemzeti Parlamentből két percben tessék. Thank you very much. Concerning labor market reform. Köszönöm, ami a munkaerő piaci reformokat illeti. Egy következtetést tudok levonni, hatalmas siker volt a műtét, csak a beteg halt meg milyen munkaerőpiacról van szó ugyanis, mert eh, számomra két okból sem egyértelmű, miről beszélünk. Az egyik eh, az az, hogy az Európai Uniónak nincsen egységes munkaerőpiaca. 28 munkaerőpiac van, 28 különböző bérszínvonal, eh, és kollektív megállapodások, vagy azok hiánya jellemzi ezt a munkaerőpiacot, ezeket a munkaerőpiacokat. Ehm, Romániában az átlagos fizetés hatoda az európainak. A, az élethez szükséges pénz viszont 75-80% százalék az európainak. A munkaerőpiac egyébként sem igazán piac, hát önök is tudják miért, mert a piacgazdaságnak nem célja a teljes foglalkoztatottság eh, gyakorlatilag. Eh, itt eh, más piacok keresletétől függ a munkaerőpiac, leginkább a szolgáltatások, illetve az áruk piacának követelményeitől. Ami a bérek közti különbségek elleni fellépést illeti. Ez az egyik, vagy talán a legfontosabb kérdés, ami, ami ellen fel kell lépnünk, vagy probléma, ami ellen fel kell lépnünk. A KKV-k adják 70-80 százalékát az új munkahelyeknek. A nagy cégek igazándiból nem teremtenek nagyon nagy számú új munkahelyet. Jean-Claude Juncker is eh, Jean-Claude Juncker mégsem koncentrál kellő mértékben a KKV-kra. E, növekednek a különbségek, és nem valósulnak meg a munkaügyi reformok. A pessimista általában csak jól informált optimista. A Juncker plan, a Juncker terv, e, ha megvalósul, sem fogja megoldani, ahogy én látom, a munkahelyteremtéssel kapcsolatos problémákat, munkaügyi problémáinkat. Köszönöm. Raula, Laura Ágiá kapja meg a szót. Ennek a bizottságnak tagja, európai képviselő, önné a szó. Fortuna non... Szerencsére nem érzem magam szövetségesnek, mert egyesek úgy gondolják, mint én, nos mások esetleg felvethetik a kérdést, hogy valóban valamennyien ugyanabban a világban élünk. Már több ízben felvetettem aggodalmaimat ezen beruházási stratégiai alappal kapcsolatosan, ahogyan ezt Juncker bizottság elnökünk nevezi. De vannak itt kritikus pontok, amelyeket újra és újra felvetve remélhetőleg valaki majd válaszol aggodalmainkra, és megindokolja ezek fennállását. Mindenek előtt azért, mert ezek a források már léteznek, amelyeket megvonunk bizonyos dolgoktól, és átcsoportosítjuk máshová. Tehát esetleg olyan programoktól, mint Horizon vonjuk meg ezeket a forrásokat, és olyan témákra csoportosítjuk át, Hogyha tehát például a kutatástól vonunk el forrásokat, akkor ezeket más projektekre fordítjuk. Aztán itt vannak a magánforrások. Feltenném a kérdést, és remélem, hogy valaki választ ad majd erre a kérdésre, hogy itt, mivel nagy kockázatú alapról van szó, milyen magánberuházó fog ilyen beruházásokat eszközölni, hiszen mostanáig egyetlen magánberuházó sem ruházott be, most pedig hirtelen csodával határos módon találunk új magánberuházókat, akik új beruházásokat eszközölnek szerepelnek. Aztán itt van a tagállamok részvétele. Felvetem a kérdést, hogy itt a kiválasztott projekteknek nincsenek regionális jellemzőik, mert hogyha az állam plusz beruházásokat eszközölne, kockázatosakat, akkor a saját projektjeit akarja elfogadni, amelyek hozzájárulnak a, ahelyett, hogy más országok projektjeihez járulna hozzá. Rendben van a szolidaritás, de bizonyos, hogy ez nem lépheti túl az észszerű mértéket. Aztán itt, amikor a deficit könnyítésről beszélünk, itt korlátozott esetekről beszélünk, tehát nem minden ország kap engedményeket a deficit GDP aránynyal kapcsolatosan. Ha minden jól működik, akkor ez egy öt éves terv lesz, de nem tudjuk, hogy mennyi évre fog ez valóban kiterjedni, hogyha nagyon hosszú időszakra, az mindig kudarcot jelent, ezt tudjuk a tapasztalatok alapján. Itt van például a növekedési paktum, amely egy újabb kudarc volt. Köszönöm szépen, Uros Trichtel. Szlovénia nemzetgyűlésének a képviselőtesse két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Köszönöm a meghívást. Első ízben játszok proaktív szerepet ebben az intézményben, és még egyszer köszönetet mondok a meghívásért és a remek szervezésért. Az előttem szólótól eltérően, aki meglehetősen pessimista húrakat pengetett, és a román kolléganő úgy szintén. Nos, jó magam, optimista vagyok az új munkahelyek teremtését illetően, valamint ezek stabilitását és minőségét illetően. Van némi aggodalmam, hallhattuk, hogy 24 millió munkanélküli van jelenleg Európában, és ez annyi, mint 12 szerese a szlovén népességnek. Gyakran ambiciózus céljaink vannak az infrastruktúra, az energia területén, olyan projektek ezek, amelyek nagy multiplikátor hatással rendelkeznek, nagy többletértéket, hozzáadott értéket mutatnak fel, azonban most azonnal fel kell lépnünk, és intézkedéseket kell foganatosítanunk. Az nem történhet meg, hogy egyesek másodrangú európai polgárnak érezzék magukat, nem jöhet létre a kétsebességű Európa. Végezetül még egyszer elmondanám, hogy optimista vagyok, és mindannyian együtt az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek képviselői, valamint a kormányok mind közösen, bizonyosan elérjük majd, hogy kiegyensúlyozott megoldásokat találjunk, vasútvonalakat, közutakat építünk, és a munkahelyeket is biztosítani tudjuk majd valamennyi nemzedék szemére, a fiatalok és kevésbé fiatalok szemére. Köszönöm. Az Európai Parlament képviselőinek adom meg a szót. Köszönöm. Szeretném üdvözölni ezt a lehetőséget, miszerint európai képviselők és nemzeti parlamenti képviselők átbeszélhetjük a Juncker tervet, illetve a stratégiai befektetési alapot. Azért örülök ennek, mert a Barózó Bizottság a megtakarításokra koncentrált, és leginkább a különböző pénzalapok szociális dimenzióin spórolt. Ehhez képest itt most egy fejlődést láttunk, látunk, mert Juncker eltökéltnek látszik a beruházások iránt. Ugye mi itt a parlamentben, illetve a foglalkoztatási és szociális bizottságban is arról beszéltünk, hogy a befektetéseknek a hozamára is oda kell figyelnünk, és hozamként itt a jó minőségű, fenntartható munkahelyeket tekintjük elvárhatónak, illetve megfelelőnek. Amennyiben nincs ilyen hozam, akkor nem lesz növekedés az Európai Unióban, nem, lesznek, nem lesz eh, egymás iránti bizalom, és nem lesznek eredmények. Azok a területek, ahol beruházásokra van szükség, pont azok, amelyek megerősítik az Európai Uniót, különös tekintettel a jelenlegi e, stratégiai helyzetet, a digitális piacra, az energetikára és a közlekedési ágazatra gondolok. Gyakorlatilag ezek hozzájárulnak e, ahhoz, hogy versenyképes legyen az Európai Unió. Amennyiben a KKV-kat kizárjuk ebből, akkor nem lesznek eredmények. Most e, a nemzeti parlamenti képviselők felé fordulva is mondom, hogy igen, a KKV-knak eh, részét kell eh, KKV-k részét kell, hogy képezzék ennek a beruházási tervnek, mert ők teremtik a munkahelyeket. Senki nem mondta azt, hogy a 315 milliárd euró felhajtása könnyű lesz, ugyanakkor a szociális partnerek, a nemzeti befektetők, eh, az Európai Parlament, Nemzeti Parlament mindegyütt kell, hogy dolgozzanak e-, ezen. Kábert? európai parlamenti képviselő. Enrique Calvet is not... Calvet. Nincs itt Enrique. Gracias, señora presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem hallottam a nevemet, mert még a tolmácsolást hallgattam. Nagyon rövid idő alatt három gondolatot szeretnék megosztani önökkel. Nagyrészt egyetértek azokkal a célokkal, amelyeket a Juncker terv tűzött maga elé. Üdvözöljük ezt, jobb, mint a semmi. Minden esetre praktikus szempontból szeretném megvizsgálni ezt a kérdést. Nehézséget fog majd okozni gyakorlati szempontból, hogy nem tudunk különbséget tenni a rövid táv és a közép-hosszú táv között. Mindannyian egyetértünk, hogy beruházásokra van szükség, közép-hosszú távon ezeknek konstruktívnak kell lenniük, és méretgazdaságot kell létrehozniuk, ez mind nagyon jó. Rövid távon azonban a munkanélküliség a probléma a különböző zónákban Európában, ez európai probléma, nem nemzeti probléma. Ez a kohézió hiányából adódik, az európai társadalom egyenlőtlenségeiből adódik. Ezt a kiválasztásnál figyelembe kell tartanunk, és van egy definíciós probléma is, és ezen dolgoznunk kell, ennek a megoldásán, nem csak az országok szintjén, hanem szociális szempontból is meg kell vizsgálnunk a foglalkoztatás problémáját, ezért azt javaslom, hogy kötelező módon kiválasztási kritériumokat alkalmazzunk, amelyek kapcsolódnak a teremtett munkahelyek számához, és a kis és középvállalkozásokra kell eh, kihegyezni ezt a programot. Természetesen a eh, nagy eh, vállalatok által indított projektekből is alvállalkozóként előnyt kovácsolhatnak a kisvállalkozások, tehát nem kell a két szektort egymással szembe fordítani. Sokszor beszélünk arról, hogy jó minőségű, fenntartható munka helyekre van szükség, a jólét nagyon fontos, de nem szabad megfeledkezni, hogy bizonyos ágazatokban, bizonyos területeken a foglalkoztatási probléma a képzettséghez, a készségekhez is kapcsolódik. Tehát mindenféle munkahelyre szükség van, nem csak a legjobb minőségűekre is. Köszönöm szépen, Emilien Pável az EP képviseletében. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy figyelemmel követtem a projekteket Romániából, illetve a szomszédos országokból, és arra figyeltem fel, hogy az infrastruktúrára helyezik a hangsúlyt. Rövid távon valóban az infrastruktúra segíthet nekünk abban, hogy a munkahelyeket meg tudjuk teremteni, amelyek szükségesek, de azt hiszem, hogy az innováció, a kutatás azok a területek, amelyek a jövőben hozzáadott értéket jelenthetnek, ezekre kellene helyezni a hangsúlyt. Valamint az informatika, az energiaügy, persze ezzel teljes mértékben egyetértek, ezekre a projektekre van szükségünk. Ezen ö, parlamenti szakbizottság tagjaként ö, úgy vélem, hogy az Európai Bizottság ö, részére ö, megfelelő kritériumokat kellene javisolnunk a projektek kiválasztását, illetően milyen ö, munkahelyeket teremtenek, milyen típusú munkahelyeket, milyen időtartamú munkaszerződésekre lehet számítani. Ö, Ezen forrásokat az igényeknek megfelelően kell kezelni, és nem csupán egyszerűen alap, vagyonalapkezelőként talán ö, Románia nem tud megfelelő mértékben hozzájárulni ehhez a 15 milliárd eurós alaphoz, de mindenképpen szükségünk van ö, támogatásra ebből a beruházási alapból. A foglalkoztatásügyi szakbizottság ö, nak mindenképpen részét kell képeznie a projektek kiválasztásával foglalkozó bizottságnak. Ezek a projektek valóban megszüntetik majd a nyugat és kelet közötti különbségeket. Word, uh... Köszönöm szépen az utolsó szó jogán. a asszonyt hallgassuk meg két percben. Köszönöm. Köszönöm. Én is hozzá akartam szólni ehhez a vitához, mert nekem is vannak kétségeim és fenntartásaim. Talán még egy kétséget bedobnék itt közösbe, és szerintem ez tényleg egy komoly kétség, itt az alap végrehajtásáról, megvalósításáról van szó. Itt a, ugye olyan projektekről van szó, mint energetikai innováció, kutatás, stb. Tehát ilyen nagy projektekről, és mi azt mondjuk, hogy ugye, hogy a, az országokban rendelkezésre álló, de befagyott pénzeket fel kell szabadítani, és el kell költeni ilyen célokra. Nekem pedig az a, a, az a kétségem, hogy a KKV-knál esetleg tényleg meglevő tőke eh, ebben felhasználható-e, kellő mértékű-e eh, ahhoz, hogy, hogy bármilyen pozitív hatást érjünk el. Hogyha megnézzük a KKV-kat Európában, akkor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy készen állnak az ilyen hatalmas projektekben való részvételre. Ezek a nagy projektek ugyanis tényleg vonzóak és hasznosak, de a szlovén kollégával egyet értve én is azt mondom, hogy a sikeréért mi vagyunk a felelősek, tagállami képviselők és európai parlamenti képviselők, mert a politika közrehatása nélkül ez nem fog sikerülni. A litván kollega mesélt arról, hogy tőlük, Litvániából nagy számban menekülnek a fiatalok jobb életkörülményeket keresve nyugaton. Lengyelországra is ez a jellemző. El, Nekünk otthon munkahelyeket kell teremteni a fiataloknak, tanácsadó hálózatot felépíteni, az oktatást jobbá tenni, ebben támaszkodni a PPP-kre, PPP mint projekttípusra. És hát meg kell vizsgálni a nemzeti jogszabályokat is. A nemzeti jogszabályok vajon kellően jók-e ahhoz, hogy a PPP konstrukciókat előmozdítsák. Amennyiben ezek erre most nem alkalmasak, akkor el kell gondolkozni azok módosításán. Teremtenünk kell magunknak egy sor eszközt, amelyek révén a KKV-k tényleg részt vehetnek ebben a dologban, és ez a tőke megsokszorozó hatás, ez tényleg megvalósulhat. A nem, a, nem annyira a pénzek transferjéről van itt szó, mert a most futó projektek is meg fognak valósulni, és ezek mellett indulnak majd mások is. Köszönöm a hozzászólásokat. We seem to be unified in... Úgy gondolom, hogy egységes ez az álláspontunk, hogy nagyon nehéz feladat áll előttünk, akár kockázatos is lehet, és abban se lehetünk biztosak, hogy végül sikeresek leszünk. Minden esetre sok a hiba lehetőség, ugyanakkor az is elhangzott, hogy ebben a parlamentben itt egységes az álláspontunk, és a nemzeti parlamentek is egyetértenek velünk ebben, megkönnyebbülés, még hogyha nem is látjuk ezt hazánkban, itt hallhatjuk ezt, és a nemzeti parlamentekben is. Only discussing how... Hogy nem csak arról beszélünk, hogy el kell vesztenünk a reményt, hanem a beruházásokról és a jövőről is szó van, nem csak a megszorításokról. Valóban ennek valahol meg kell kezdődnie, és a lehető legtöbbet ebből ki kell hoznunk. Nem csak a munkahelyekről van itt szó, nem csak a fiatalokról, hanem a jövőről és a demokráciáról is. Köszönöm szépen ezeket a biztató szavakat, a reményt és a kritikát is. Természetesen fontos, hogy reálisan lássuk a helyzetet, de azért higgyünk a jövőben. Köszönöm szépen!